So, herzlich willkommen zu uns. Szeretettel üdvözlök mindenkit a szakbizottság ezévi utolsó ülésén. A napi rendel kapcsolatban egy kis változtatás lesz. A 11-es pontot kicseréljük a 10-essel, amely a <clears throat> amely azért kell, hogy az, az, azért kell, hogy ezt megtegyük, mert a jelentéstevők így tudnak csak jelen lenni. A máltai, horvát és a gél nyelv kivételében minden nyelvre, minden nyelvről lesz ma tolmácsolás. Az első pár napi rendi pont az elmúlt hét, illetve elmúlt hetek delegációs látogatásainak az összefoglalása. Hollandiában volt például egy, ahol a elkövetkezendő holland elnökségnek a képviselőivel cseréltünk eszmét, például a mobilitási csomaggal kapcsolatban, amelynek a megvalósításáról beszéltünk. A, ezekben a hetekben lesz majd ezzel kapcsolatban a holland elnökséggel még tárgyalás a csomag módosításáról. Aztán a szegénység és a szociális kirekesztés, a szociális befogadás kérdéséről is beszéltünk a holland elnökség képviselőivel, aztán a munkahelyi egészség és biztonság, különösen ezen belül is a rákeltő anyagok kérdése merült fel. Minden esetben mm, ugyan ezt, ezt írásban is el tudják érni. Következő delegáció, amiről beszeretnék számolni, az ILO GEM Genfi irodájában tett látogatás, ez már hagyománynak mondható, nagyon intenzív beszélgetést folytattunk, például a munkaerőpiacra belépni kívánó menekültekről, és a görögországi tevékenységükről, ezen belül a digitalizáció helyzetéről, illetve arról, hogy hogy fogunk tudni legközelebbi ülésünkre egy olyan dokumentumot összeállítani, amely az ellátóláncok és a szociális felelősségvállalás kérdésében kérdését vetné föl. Minden esetre mm, szeretnénk minél aktívabban részt venni ebben. Aztán ugyanazon a héten volt Portugáliában is egy utazás, ahol a portugál helyzetről és különösen a szociális és foglalkoztatási kérdésekről beszéltünk egy posztprogram országgal, és még az utolsó delegáció, amely a Monitoring Bizottság kiküldésében Görögországba ment. E, erről viszont majd a koordinátív ülésen fogunk, tudunk részletesebben beszámolni. Végül pedig az elnöki közlemények alatt még arra szeretném fel hívni a figyelmet, hogy ma az ülés után a koordinátori ülések vég, ülés vége után a harmadik emeleten lesz egy koktélparti, amelyre mindenkit szeretettel meghívok, így fogjuk ünnepelni az év végét. Első pár napirendi pontunk a különböző költségvetéssel és mentesítéssel kapcsolatos napirendi pontok és itt az Európai Képzési Alap, a munkahelyi biztonsági alap és egyéb alapok merülnek föl. Davis Kassa, David Kassa helyett most George Bach fogja elmondani, illetve összefoglalni ezeket a mentesítési véleményeket. Köszönöm szépen a szót. David Kázár nevében fogok szólni, aki sajnos nem tudott eljönni a mai délutáni ülésünkre. Angolul fogom elmondani, mivel Kázár úr is angolul készítette el az összefoglalóját. Szakbizottságunk hat véleményt készít el a 2014-es mentesítésekkel kapcsolatban. A bizottság harmadik fejezet, aztán a végrehajtó ügynöksége, a amely, amilyen belül a mi kompetenciánk alá tartoznak a különböző különböző ügynökségek, a Eurofond, az OSA, azon kívül az európai ügynökségek pénzügyi irányítása és ellenőrzése. Egy oldalnál nem lehetnek hosszabbak ezek a vélemények, és a következőt szeretnénk, szeretnék részletesebben elmondani. Először is a végrehajtással kapcsolatos mentesítésnek megadása a 2014-es pénzügyi évre vonatkozóan. Ez a vélemény általában véve tükrözi az számvevőszék éves jelentésének harmadik és ötödik fejezetében leírtakat, a 2014-es költségvetés megvalósításáról. Van egy sor szabálytalanság, amelyet a, különösen a KKV-knél figyeltek meg a Horizont 2020-as programmal kapcsolatos tevékenységükkel, de örülünk annak, hogy ezt úgy fogják kezelni, hogy a KKV-kre háruló adminisztratív terheket enyhíteni kívánják. Ez különösen azért fontos, mert a KKV-k a növekedés és munkahelyteremtés területén nagyon nagy jelentőséggel bírnak. Azon kívül az egyszerűsített költségelszámolási módszerek is csökkentik majd a kedvezményezetre háruló adminisztratív terheket. A számvevőszék szerint a költségvetés végrehajtása hozzájárul ahhoz, hogy a 2020-as stratégia foglalkoztatással kapcsolatos célkitűzéseit megvalósítsuk. Aztán az ügynökségek. Először a képzési ügynökség. A képzési ügynökség pénzügyi helyzetét való, valósan tárták föl, és a végrehajtás hatékonysága 97% fölött van a szakképzési és oktatási területen. A kötelezettségvállalások szintjén magas, de ezt egy jobb egy jobb tervezéssel a jövőben meg lehet előzni. Azon kívül szükség lenne egy bizonyos mértékű rugalmasságra, mivel az ETF, a képzési ügynökség nagyon dinamikus környezetben működött, különösen 2014-ben, mivel akkor a résztvevő országok, illetve a szomszédsági politikával foglalkozó országok politikai helyzete eléggé labilis volt. A következő ügynökség is a költségvetésének igen magas szintű végrehajtásával büszkélkedhet. Nagyon jól hozzájárult a politikákhoz, amelyeket támogatott, csökkentette a fiatalok körében tapasztalható munkanélküliséget. Másfelől viszont aláhúztuk a véleményben, hogy milyen aggodalomra ad az okot, hogy a, az épületüknek a karbantartása, illetve korszerűsítése még nem ért véget, és ezért nem tudják kihasználni a konferencia lehetőségeiket. Az Eurofund is általában véve jó véleményt kapott, és továbbra is nagyon jól hozzájárul a politikafejlesztéshez, és a kulcsfontosságú szakszervezeti dokumentumok elkészítéséhez. Fontos, hogy minél jobban láthatóvá tegyük ennek az ügynökségnek a működését, és bevonjuk a munkába. A kutatását továbbra is a fiatalok munkanélküliségére kell koncentrálnia. Örülünk neki, hogy a számvevőszék által a fizikai leltározás és a és a tárgyi eszközök terén tapasztalt hiányosságok terén most korrekciókat tett az ügynökség. Az OSSA is pozitív értékelést kapott, a pénzügyi helyzete és a végrehajtási százalékarányok szempontjából is náluk is az első évet tudták le a 2014-2020 közötti időszak éveiből. Pozitívan értékelték az első év eredményeit a prioritási területeken, és örülünk neki, hogy a helyszínnel, a székhelye kapcsolatban most megállapodásra jutottak a spanyol hatóságokkal. A költségvetés végrehajtása szempontjából minden esetre, ami az ügynökséget, az európai ügynökségeket illeti, az ő pénzügyi irányításuk és ellenőrzésük is rendben volt. Az, a bizottság ugyanakkor kezdeményezte, hogy a háromoldalú ügynökségekről szóló jogszabályokat vizsgálják felül. Véleményünk szerint fontos, hogy a háromoldalúságot megőrizzük, hogy meglegyenek a szinergiák és a és az együttműködés a különböző ügynökségek között. Ezt mindenképpen alá kell húznunk és meg kell őriznünk. És szeretném aláhúzni, hogy a módosítók benyújtásának határideje december 14-e lesz. Köszönöm. Vielen Dank, Sors. Köszönöm szépen, Zsors. Röviden és tömören, nagyon jó. Most Gregory Pirinszkinek adom meg a szót a szocialisták nevében. Thank you, Chair. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is engedje meg, hogy köszönetet mondjak a jelentéstevőnek ezért a munkáért a jelentéstervezettel kapcsolatosan. A javaslatai nagyon megalapozottak, beleértve ezt a bizottsági mentesítésről szóló véleménytervezetet is, valamint a központi emberi jogi bizo- ügynökségekre vonatkozó javaslatot. Ami a bizottság mentesítését illeti, valóban fontos hangsúlyozni az egyszerűsítés relevanciáját, az egyszerűsített költségopcióknak valóban egyszerűsítő hatása van. A szemövőszék megállapításai szerint az egyszerűsített költségeknél kevesebb a hiba, mint máshol, és ezért arra kell biztatni a tagállamokat, hogy ezeket használják a bizottságnak, az igazgatói nökségeknek vagy hatóságoknak megfelelő iránymutatást kell adni az 50%-os használat elérés érdekében 2014 és 20 között. Amellett is ki kell tartanunk, hogy a tagállamok nem ne vezessék be az úgynevezett aranyozást, és hogy ne bonyolítsák nemzeti szinten az előírásokat, amelyek az európai szociális alap vonatkoznak, hiszen ez több terhet jelent a kezdeményezettek számára, és nyilván növeli a hiba kockázatát is. Azt is javasoltuk, hogy a tagállamokat ösztönözzük arra, hogy a kockázatkezelési eszközt közvetlenül használják, és a bizottság megfelelő iránymutatást és technikai asszisztenciát nyújtson a tagállamoknak az előírások korrekt végrehajtás érdekében, már ami az igazgatást és ellenőrzést illeti a 2014-es 20-as időszakban a bizottságnak, a jó gyakorlatok cseréjét is ösztönöznie kell a tagállamok között. A számövőszéki éves jelentés azt is megemlíti, hogy növekszik a hiba arány a foglalkoztatásai és szociális területen 2013-hoz képest, és még egyszer a szemvevőszék megismétli, hogy a hiba arány alacsonyabb volna, ha a nemzeti hatóságok felhasználnák az elérhető információkat, még mielőtt a bizottságnak benyújtják a kifizetési kérelmeket, ki kell amellett kell tartanunk, hogy a nemzeti hatóságok jobban ellenőrizzenek, és ne kérjenek megalapozatlan kérelmekre kifizetést. A tagállamokat fel kell kérnünk, hogy a kedvezményezetteknek gyorsabban fizessenek a rendeletben előírt határidőknek megfelelően. Már ami az eredményorientált költségvetés készítést illeti és a 2020-as célok be tartását a foglalkoztatási és szociális területen, a tagállamtól és a tagállamoktól és a bizottságtól jobb teljesítményindikátorokat várunk 2014 és 20 között. Ami az ügynökségekre vonatkozó véleményt illeti, volnának észrevételem javaslataim. Általánosságban a pénzügyi ellenőrzés és igazgatás az EU költségvetése területén támogatom el tekintetben az úti terv végrehajtását és a 2014-ben a bizottság által eldöntött döntések meg hozzátalált, illetve végrehajtását. Sürgetjük azokat az ügynökségeket, amelyek még nem dolgoztak ki összeférhetetlenségi kereteket, hogy ezt tegyék meg. Csalás elleni stratégiával még nem rendelkező ügynökségeknek el kell fogadniuk minél hamarabb egy ilyen stratégiát, Üdvözöljük a teljesítményindikátorokra vonatkozó iránymutatást, amelyet a bizottság az ügynökségekkel való konzultáció nyomán adott ki, és az iránymutatást is, amely a végrehajtási szabályokat tartalmazza, és további egyszerűsítést tartalmaz időmegtakarítást és erőforrás megtakarításra vonatkozólag és a legjobb cseréket cserélni kell a bizottság és az ügynökségek között. Vissza, figyelembe veszük a számövőszég észrevételeit a költségvetés végrehajtásával kapcsolatosan az ügynökségek által, az átvitt, átvitelek nagy szintje tekintetében, már ami az a kötelezettségvállalásokat illeti, olyanokra gondolok, mint a számlák vagy költségnyilatkozatok, amelyeket nem kapott meg a bizottság, vagy a több éves eljárások, beszerzési eljárások, projektek elszámolásai. Az egyes vélemények az egyes ügynökségekkel kapcsolatosan, én azt javaslom, hogy a 2014-es eredményeket vizsgáljuk meg, megmutatva, hogy mi a gyakorlati hozzájárulása az általuk felhasznált európai nős forrásoknak. Konkrétan a képzési alappal kapcsolatosan a harmadik országok beli tevékenységeit az EIB-vel kelljen összhangba hoznia, illetve az EU-n kívüli beruházásokkal. Ami a szakképzési alapítványt illeti, az idei menekült áradat új kihívásokat jelent. Lesznek módosító javaslataim a véleménytervezettel kapcsolatosan. Nagyon nagy kíváncsisággal tekintek az előadóval és az árnyék előadókkal folytatott munka elébe. Köszönöm. Köszönöm szépen. Az ECR nevében Amjad Bashirnak, nem, Gernikének adom meg a szót. Köszönöm, én fogom átvenni Bashir úr helyét. Kedves kollégák, nagy örömmel hallottam, hogy a hiba arány csökkent, de még mindig nem elég aranyos. Aggasztó azt látni, hogy a hiba arány a foglalkoztatási és szociális ügyek területén növekedett. Csatlakozom Keze úrhoz, valóban szigorú han kell eljárnunk ez ügyben annak érdekében, hogy csökkenjen a hibarány. A frakciónk nagyon várja az Európai Ifjúsági Közleményezéssel és Ifjúsági Garancia Alappal kapcsolatos jelentést, mert úgy érezzük, hogy az adófizetők pénzét nem hatékonyan használjuk fel, Fontosnak tartjuk, hogy a KKV-kat jobban megcélozzuk, hiszen a gazdasági növekedés első számú motorjait adják ők. Jó lenne a lehető, lehetőleg annyi pénzt jutnának legalább, mint a nagy cégek. A szép is rámutatott arra, hogy a KKV-kat például a Horizon 2020 és az ERDF-ben betörténő bevonása nyilván növeli a hívva kockázatát. Meg kell találnunk ugyanakkor azt az egyensúlyt, amely biztosítja, hogy egyszerre csökkentjük a szabálytalanságokat, és emellett nagyobb mértékben vonjuk be a KKV-kat ezekbe a programokba. Az ECR frakció támogat bármiféle olyan közleményezést, amely valóban egy eredményorientált megközelítést alkalmaz, ami az ügynökséget illeti, a mi frakciónknak már mindig is az volt a véleménye, hogy a, a számtalan ügynökség, hiszen rengeteg van belőlük, nem egy hatékony módszer, és nagyon sok átfedés található az ügynökségek mandátumai között. Ennek egy jó példája az Európai Képzési Alapítvány, illetve az Európai Szakképzési Központ. Két különböző ügynökség, miért ne lehetne ezeket egybe vonni, ezzel bizonyára jelentős megtakarításokat érhetnénk el. Köszönjük Keze úrnak! Alapos szöveget tett az asztalra az ECR frakció az említett tényágban benyújtja majd módosító indítványait. Basír úr nevében mondtam el mindezt. Köszönöm szépen az Alde nevében Marian Harkin szintén nincs jelen. Akkor most Lian Bojlan jönne, de őt se látom, sem mást sem. Meszerics Tamás, ő sincs itt, az EFDD nevében nem neveztek ki véleményelőadót, Dominik Márten az ELNF nevében szintén nincsen jelen, hát akkor most Júlisi Plessitinek adom meg a bizottság nevében a szót. Thank you very much for the, for the floor, Mr. Chair. Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Nagyon röviden szeretnék a bizottság nevében szólni. A általában véve a mentesítésről, és aztán majd megkérdezem kollégáimat, hogy az ügynökségek ügyében szeretnének-e konkrétan szólni. A, a foglalkoztatási főigazgatóságtól jöttem, és a mentesítéssel foglalkozó osztályon dolgozom. Szeretnénk üdvözölni ezt a véleménytervezetet, amely véleményünk szerint rámutat azokra a kulcsfontosságú kérdésekre, problémákra, amelyeket mi ugyanúgy fontosnak látunk ezeken a területeken. Két rövid megjegyzésem lenne a véleménytervezetben felvetettekhez. Először alá szeretném húzni annak a fontosságát, hogy további egyszerűsítés történjen, különösen az egyszerűsített lehetőségek kihasználásánál az Európai Szociális Alapból származó pénzeknél. Pirinszki úr is és a véleménytervezet is kihangsúlyozta ezt. Ebben a kontextusban nagyon igaz az, hogy az egyszerűsített költségopciók az adminisztratív terheket is csökkentik, ugyanakkor hozzájárulnak véleményünk szerint a hibaarányok csökkentéséhez is. És, még fontosabb, az eredményekre és a teljesítményre tudunk a segítségével koncentrálni, mert így az eredmények alapján lehet visszatéríteni a költségeket. A másik kérdés, amely a véleménytervezetben szintén szerepel, ez az eredmény orientált és eredmény és teljesítmény központú jelleg. Különösen a közösen elérendő politikai célkitűzésekről van itt szó, amelyek az Európa 2020-as stratégia, illetve az európai szemeszter részei. Az európai szociális alap kapcsán azt tudom elmondani, hogy nagyon jó előrelépést értek el az elmúlt években. Az ESA az adott kompetencia területeken teljes mértékben megfelel a foglalkoztatási területen kitűzött céloknak. Természetesen komolyan veszük az Európai Számvevőszék megjegyzéseit ehhez a jelentéshez, és és inspirációt merítünk belőlük majd annak érdekében, hogy még, még, még jobban tudjuk fejleszteni a teljesítményt orientált jelleget a jövőben, az elkövetkezendő pénzügyi időszakokban. Ez volt a két legfontosabb megjegyzésem, amelyet a véleménytervezet alapján meg akartam önökkel osztani. Esetleg kollégáimnak még átadom a szót, de egyébként, ha ők nem kívánnak szólni, akkor ennyi lett volna a bizottság részéről. Köszönöm. Köszönöm szépen. Akkor megadom a kollégáinak szót, a szót, hogyha kérik. Gibt es noch Bemerkungen seitens Lenne a bizottság részéről még megjegyzés? Nem? Jó, akkor nincs további megjegyzés, akkor még elmondom, hogy a módosítások benyújtásának ideje december 14-e 12 óra január 25-én fogunk szavazni a, szakbizot, szavazni a szakbizottságban, és majd március végén kerül a plenárisra. A következő napi rendi pontunk a földközi tenger térségéről szóló jelentés, amely a migrációval kapcsolatos közös uniós megközelítést kér. Elizabeth Morán Sártyé az ezzel kapcsolatos vélemény megfogalmazója. Tessék, Elizabeth, tiéd a szó. Merci infiniment. Köszönöm, nagyon köszönöm, elnök úr. Ez a jelentés úgy arra szólít fel, hogy globális megközelítést alkalmaz a migrációban az Európai Unió. Itt véleményt készítünk a Libe Szakbizottság jelentéséhez. Roberta Metzola a néppárt részéről, északi máltai, és a, egy olasz szocialista képviselő, a másik társelőadó. Először is, ha megengedik, a hat legfontosabb alapgondatból indulnék ki. Először is egy hasznos, reális és konkrét véleménytervezetet szeretnék készíteni. A második célom, hogy Európa egyik alapértékéhez illeszkedjen, ami nem más, mint a szolidaritás. A harmadik célom ezzel a véleménnyel, hogy kiegyensúlyozott legyen a szöveg a szélsőségek csapdában elsünk, akik politikai célokra politikai célokra nem szabad kihasználnunk a migráns áradat kérdését, ez talán soha nem volt még ilyen fontos. Negyedik célom, elnök úr, a politikai célunk az kell, hogy legyen, hogy megoldást találjunk, és erre a kényes kérdésre valahogy reagáljunk, válaszoljunk. Politikailag nagyon veszélyes csalákat kell elkerülnünk. A kérdés az, kérdés a következő, hogyan lehet integrálni a menekülteket és a migránsokat az európai munkaerőpiacon, ahol a válság jelei még mindig tetten érhetőek. Tehát egyrészt itt van annak a szükségessége, hogy szolidárisak legyünk és integráljuk a menekülteket, másrészt eh, ez további feszültségeket okozhat a válság sújtotta európai munkaerőpiacon. Ötödik fontos megjegyzésem, hogy nem mondhatjuk azt, egész egyszerűen, hogy befogadjuk az embereket, anélkül, hogy bármiféle elképzelésünk eh, lenne arról, hogy hol találunk nekik helyet. Ez egy fontos elv, de fontos elv eh, mögött elképzelésünknek is kell legyen arról, hogy mihez kezdünk velük. És végül ez a jelentés három különböző eh, típusú migránst is kell, hogy közeljen. Nem szabad ezeket összekeverni. Vannak ugye a menekültek, akik menekült jogot élveznek. A menekült jogot kérők, a menekültesek és a, a migránsok. A három különböző csoportot nem szabad összemosni. Nos, ezek voltak a kiindulás, ezek képezték a kiindulási alapot. Az elsővel kapcsolatban. Excusez-moi, Euh, la Commission a adopté un, un agenda. Az Európai Bizottság egy ambiciózus európai migrációs stratégiát fogadott eh, el. Mi pedig sürgetjük az Európai Tanácsot, hogy ugyanilyen igyekezetet tanúsítson, eh, hogy koherens legyen a bizottsággal. Második pont. Emlékeztettünk arra, hogy középtávon az Európát jelenleg sújtó menekült válság a társadalomba való beilleszkedés kérdését veti fel, hiszen nem lehet őket befogadni, átengedni a határon, anélkül, hogy készen állnánk arra, hogy az európai társadalomba beilleszkedésket támogassuk. Ezért egy olyan terv van szükség, amely a menekültek társadalmi szakmai beilleszkedését támogatja. Harmadik pont. Hangsúlyozzuk annak fontosságát, hogy a munkaerőpiac jellemzőit vegyük figyelembe a menekültek állandó áttelepítési mechanizmusában, annak érdekében, hogy a, az érintett lakosság politikai, szociális, társadalmi helyzetét ne roncsuk hiszen meg kell vizsgálni, hogy ez az adott területen milyen hatással bírhat. Ez egy olyan pont, amely számomra személyesen különösen fontos az én hazámban, azon belül is a választó közöttemben gyakran találkozom ezzel a problémával, ezzel a felvetéssel. Negyedik pont, elnök úr. Emlékeztetünk ebben a véleményben arra, hogy a bizottság szerint nincs akadálya annak, hogy az európai alapokat, különös tekintet az európai szociális alapra, felhasználják a menekültek beilleszkedésének támogatására. A menekültek szakmai beilleszkedését célzó programok társfinanszírozása elképzelhető, ugyanakkor nagyon oda kell figyelnünk arra, hogy ez a fajta pénzfelhasználás ne rontsa azon projektek társadalmazírozását, amelyek az európaiakat támogatják, hiszen európaiaknak, az európai polgároknak szükség van az európai szociális alapokra. Gondolok itt a fiatalok integrációjára, a nők integrációjára, az időskorúak beilleszkedésének támogatására, és tovább, és így tovább. Ötödik pont. Azt kérjük az Európai Bizottságtól, hogy tagállamokkal egyeztetve persze, vezessen, dolgozom ki, vezessen be egy rendszert, amely felgyorsítja a diplomák egyenértékiségének és elismerésének módját, mikéntjét, hiszen van a migránsok között magasan képzett érintettek is vannak közöttük, de más országban, máshol, más oktatási rendszerben szerezték képesítéseiket. Fontos, hogy valahogy ezeknek a képesítéseknek, diplomáknak az elismerését, kölcsön, elismerését felgyorsítsuk. Hatodik pont. Arra hívjuk fel az Európai Bizottság figyelmét, hogy mekkora veszélyt jelent a migránsok illegális munkavállalása rendkívül világosan kell fogalmaznunk azzal kapcsolatban, hogy már léteznek szankciók a munkáltatókkal szemben, azon munkáltatókkal szemben, akik kizsákmányolják a migráns munkerőt. Van erre vonatkozóan egy irányelvünk a szankciókról is, és az munkásokról is. Fontos azonban, hogy egy átfogóbb, integrálóbb rendszer dolgozzunk ki. hetedik pont. Rendkívül fontos az is, hogy um, hangsúlyozzuk azokat a kockázatokat, amelyek a, munkavállal, amelyek a munkavállalókat és a, a munkáltatókat érintik. Mi van akkor, hogyha a menedék iránti kérelmét egy menedékkérőnek elutasítják? Ez nagyon nehéz helyzetbe hozhatja mind a munkáltatót, mind a munkavállalót. Ezért fel kell erre készülnünk, erre az eshetőségre fel kell előre készülni. Végezetül azt követeljük, hogy kérjük az Európai Bizottságtól, hogy legyen ambiciózus a kék kártya irányelv felülvizsgálta során, hogy ez jobban érthető, olvashatóbb és hatékonyabb legyen, hiszen ez segítheti a magasan képzett munkaerő Európába vonzását, akik egyébként Európában hozzájárulhatnak jelentős, nem elhanyagolható mértékben az európai gazdaság erősítéséhez. Tehát alapvetően ezek voltak azok a pontok, amelyekről szerettünk volna szólni ebben a véleményben, ezekre koncentrál, próbáltunk koncentrálni. December 15-e módosító határideje, Nagyon örültem annak, hogy az árnyék előadókkal a különböző frakciók részéről együtt dolgozhattam. A múlt héten is tartottunk egy egyeztetést, amely nagyon léptélegű volt, hiszen alapvetően a konszenzus keresünk, azt keresünk, hogy mi az, a, mik azok a pontok, ahol megegyezésre jutva a, a különbségeinket áthidalva tényleg valamit tudunk tenni Európa érdekében. Remélem, hogy ebben a szellemben folyik majd tovább is a munka. Köszönöm. Vielen Dank. Köszönöm szépen. Zsávi López Fernándezé a szó. Emlékeztetnék arra, hogy egy kicsit szorít minket az idő, minden pontra csak 20 percet fogunk ma szállni, úgyhogy egy picit gyorsabban kéne beszélni. Tessék, Zsávinak biztos sikerülni fog. Eh, Köszönöm szépen, elnök úr. Először is szeretnék köszöntet mondani a jelentéstevőnek a munkájáért és a magyarázatért. Nagy részt egyetértek a megállapításaival. Az egyik legrelevánsabb kihívás eh, az európai projekt egésze, és erről szól ez a vélemény, nem szabad szem előtt téveszteni ezeket a, cémát, ezeket a célek, célokat. Egyetértek a megközelítésével, az elmúlt eh, hónapok értékelésével, és sajnos van egy olyan benyomásunk, hogy az EU nem ad megfelelő választ azokra a problémákra, amelyekkel szemben találjuk magunkat. Sok vita folyt már, az Európai Bizottság valóban ambiciózus szerepet vállalt ezeknek a problémáknak a megoldásában. Sokszor a tanács kötötte meg magát, és nem volt képes arra, hogy kellő döntés képességről tegyen tanúbizonyságot eh, ebben a több millió embert, illetve az már idén egy millió embert érintő problémában. Egyetértünk tehát a vélemény megállapításával, és jó, hogy beszélünk róla, és hogy őszintén elmagyarázzuk, hogy a nemzetközi közösségnek, az Európai Uniónak mi a feladata hogy szembenézzünk a feladattal szolidáris alapon, a Genfi egyezmény alapján, és valahol helyet és védelmet kell ezeknek az embereknek adnunk Európában, nyilván nem tovább nehezítve a nehézségeket, hiszen tudjuk, hogy nehézségeket okoz a munkaerőpiaci és társadalmi beilleszkedés. Meg kell osztanunk ezt az erőfeszítést, intelligens politikákra van szükség, hogy ezt a célt el tudjuk érni. Általánosságban tehát egyetértek azokkal a megállapítással, amelyek elhangzottak, még csinálhatjuk, még csiszolhatjuk mindezt tovább, de két megállapításom volna elsősorban. Az egyik a források előteremtésével kapcsolatosan, ez nagyon fontos, a jelentés tervezet beszél az Európai Szociális Alapról, ez jó megközelítés, de az EB álláspontjának egyértelműen ki kell mondania, hogy nem lehet elzárni olyan forrásokat, amelyek a menekültek helyzetének rendezésére irányulnak. Ez kényes kérdés, amikor például a szélsőségességgel szemben próbálunk fellépni. Sokszor akár a jó szándék is rossz útra vezet minket, amikor nem adunk most több forrást a menekülteknek, akkor gyakorlatilag versenybe szorítjuk a társadalom legszegényebb rétegeit a menekültekkel. Végig kell tehát jól gondolni, hogy mit teszünk, hogy milyen forrásokból támogatjuk ezt az erőfeszítést, hogyan tudjuk segíteni a legkiszolgáltatottabbakat, a szociális és foglalkoztatási politika nagyon releváns, hogy olyan mechanizmusaink legyenek, mint például a nyelvi képzés, vagy az különböző készségek kialakítása. A szakbizottságunk véleménye bizonyára nagyon lényeges az Európa egészét érintő fontos vitákban. Köszönöm. Köszönöm szépen, Árnyag Érike. Figyelme, Köszönöm szépen, elnök úr. Először is köszönöm Morán Sátyi kollégámnak ezt a ma bemutatott véleménytervezetet. Német képviselőként támogatom teljes mértékben azt a felszólítását, hogy az európai migrációs terveket meg kell valósítanunk, fel kell oldanunk a tanács blokádját, az elismert menekült jogra jogosultak beéleszkedését segíteni kell. És azt, aki nem tesz semmit, azt fizessen, aki pedig szeretne valamit tenni, azt támogassuk. És a munkavállalók szempontjából is fontos ez mind, az e, a foglalkoztatás, illetve a képzés fontos, de ugyanakkor nem minden migráns menekült, és nem minden menekült migráns hogy, tud, hogy tudjuk ezt megmagyarázni a polgároknak? Lehet, hogy sokuknak a migránsok közül lehetővé kellene tennünk, hogy visszatérjenek a hazájukba. A földközi tengeri e, térségről beszélünk. Ehhez a következőt tenném hozzá. Minden olyan e, család, aki nem, nem hiszi el a csempészek szavát, és nem jön át, az nyeresség az emberiségnek. A, a, a hazájuk ugyanakkor nagyon sok, nagyon sok embernek teljesen elérhetetlen. Jordániai menekült táborban jártam, és a, ö, ott beszéltem egy Miriam nevű lányal, aki, el, aki ö, elmondta, hogy mennyire szeretné látni az édesanyját boldognak, ö, és hát ezeknek az embereknek is segíteni kell. Aztán az AKC delegáció nagyon sok tagja azt mondja nekem, hogy Észak-Afrika a Boko Harammal és az iszlám állammal köt szövetséget tehát ezt is figyelembe kellene vennünk, amikor a földközi tengeri térségre, térségről szólunk. Egyszerűen szövetséget kell kötnünk a terror ellen az Észak-Afrikai Unióval is. Meg tudjuk ezt tenni? Köszönöm szépen, Enrique Calvé Samboné a szó. Köszönöm, franciául kezdem. Aztán majd franciául folytatom. Azért kezdem franciául, hogy Morán Sertyi asszony talán jobban értsen. Le, euh, le message, la parlé de... Morán Sertyi beszélt az múlt hét eseményeiről. Talán nem mindenki egyformán értékeli ezeket az eseményeket. Nos, ezzel kapcsolatban el kell mondanom, hogy Morán Sertjé asszony kiváló munkát végzett. A mi frakciónk részéről teljesen elfogadható, hogyan is le lehetne támogatni mindazt, amit mond. Kiváló kiinduló pont tehát. Szerintem ezt alapvetően minden gond nélkül el tudjuk majd a végén fogadni. Egy-két nüansznyi nyelvi javítást javasolnék. Például, amikor arról szól a szöveg, hogy keresem, keresem, hogy Európában jönnek a migránsek, hogy az európai társadalomban való illeszkedés őket támogatni kell. Szerintem itt érdemes lenne inkább a, az integrációra való hajlandóságukról beszélni, mert a menekültek gyakran szeretnének visszatérni a hazájukba, hogyha javul a helyzet, van köztük például építész, művész, stb. stb. A bevándorlók között is vannak olyanok, akik igazából soha nem jelentettek az integráció szempontjából problémát. Éppen ezért itt azért finom, óvatosabban kell foglalkozni hogy valóban segítsük ezt a beilleszkedési hajlamot. Amikor beszél, veszélyről beszélünk, akkor a manapság ez, e, veszélyen értjük azt, hogy mondjuk kívülünk egy teraszra Párizsban egy pohár őre. Ezért egy teszt a megfogalmazást is, én is inkább azt javasolnám, hogy a a veszély helyett használjuk a, a torzulást, vagy a nagy kellemetlenségeket, a veszély szót. Most pedig spanyolul folytatom, a kollégák és a tolmácsok kedvéért is. Spanyol. Así que todo el mundo... Tehát spanyolul folytatom. Mindenkinek adok egy kis időt, hogy a fejhallgatóját feltegye ha csak nem ért spanyolul. Nagyon körültekintőnek kell lennünk. Amikor az európai alapokról beszélünk, például az európai szociális alapról, akkor nagyon óvatosan kell fogalmazni, hiszen van egy összköltségvetésünk. hogyha minden pénzt elköltünk, akkor nagyon könnyen nehéz helyzetbe, helyzetbe kerülhetünk. Miért ne, miért ne hoznánk létre egy, egy, egy költségvetési sort, ami kifejezetten a, a bevándorlással kapcsolatos kérdésekre lenne elkülönítve. Különbséget kell tennünk a bevándorlók és a menekültek között, hiszen nem olyan célval, okból, motivációval érkeznek Európába mindannyian. A menekült és a, és a bevándorló alapvetően két különböző, két teljesen különböző kategória, az egyik az csak mondjuk az is célból jön Európába, a másik pedig, a másik pedig, pedig elüldözték a hazájából. Ez mm, integrált megközelítésre van szükség a migrációval kapcsolatosan. Nagyon egyetértek, hogy a tanácsnak kell most már lépéseket tennie. Onnantól kezdve, hogy egységes álláspontot, megközelítést kell kialakítanunk. Két szempontból viszont ennek pozitívnak is kell lennie, például a szükségleteket illetően már a még globális szinten az európai munkaerőpiac szükségleteit illeti, és már egy ideje dolgozom ezen a témán, ezért tudom, hogyha globális, globális megközelítést alakítunk ki a migrációval kapcsolatosan, legyen az legális, gazdasági bevándorlás, stb. Ebben a politikai megközelítésben figyelembe kell vennünk az Európában jelenlévő komoly demográfiai problémákat is, amelyek egyenlőtlenül oszlanak meg Európában, de az ön országában, elnök úr, vagy az én országomban ezek nagyon súlyos problémák. Azt szeretném felvetni, hogy legalább kezdjük bevezetni azt a gondolatot, hogy próbáljunk meg integráltan, egységesen gondolkozni ezről a problémáról, vegyük figyelembe a demográfiai kihívásokat, a foglalkoztatási problémákat, és a társadalombiztosítási és egyéb, vonatkozásokat is. Köszönöm szépen. Köszönöm, köszönöm szépen Patrick Lejáréknak. adtam volna meg a szót, de nincs itt. Jean Lambert írásban kért elnézést, hogy nem tudott eljönni, mert egy másik ülésen kell részt venni, úgyhogy ő sincs itt. Laura Agéjáé, tehát most a szó. Grazie Presidente, e grazie a... Köszönöm szépen, elnök úr. E- Köszönöm szépen a jelentéstevőnek is ezt a véleményt. Szeretném én is megerősíteni, hogy e, mi is teljesen egyetértünk ezzel a megközelítéssel, és készen állunk az együttes munkára. Szeretnék néhány fontos pontot hangsúlyozni, hiszen egy egységes, holisztikus megközelítést sürgetünk. Ez a közös megközelítés, amit hirdetünk, ez az, amire szükség van a problémák megoldásához. Új, váratlan valóságok kezdenek formálódni egyik pillanatról a másikra, és a migráció problémájára mindenképpen megpróbálunk megoldást találni, és azt látjuk, hogy két nap múlva több ország pont az ellenkezőjét teszi, mint amiben megállapodtunk. Tehát értjük a problémát, amely bizonyos döntésekben rejlik, de azt nem teheti az ember, hogy ma valamit mond, másnap pedig teljesen az ellenkezőjét. Vagy szembe nézünk -e európai közösségként ezekkel az országokkal, vagy nem. Amikor középtávú intézkedésekről beszélünk, ebből is kiderül, hogy egy jövőképre mindenképpen szükségünk van. Egy közvetlen megközelítésre. Súlyosak ezek a problémák, és nem vagyunk képesek arra, hogy kezeljük a sürgető helyzeteket, és mondjuk 200 ezer migránst elhelyezzünk Európában. Már az áthelyezésben sem értünk el eddig a számig. Nem vagyunk tehát elég hang, hatékonyak. Örülök, hogy a középtávú dimenziót is vizsgáljuk, de ezt a sürgető helyzetet kell most megoldanunk. Nagyon sok országban beszélnek a forrásokról saját maguk vagy a szomszédország számára, vagy megpróbáljuk megváltoztatni ezt a megközelítést és racionálisan kihasználni ezeket a forrásokat, nyomon követve a felhasználásukat, vagy pedig más lehetőséget kell felhasználnunk, hogy a forrásokat szociális integrációra használjuk, a migránsok érdekében, és hogy a régióban dolgozzunk. Eh, a szankcionárci, a szankcionárci nap. Ez gyakorlatilag egyfajta ördögi kör, vagy csapda. Nem engedhetjük meg magunknak, hogy a hatékonytalanság miatt nem érjük el a céljainkat, gyakorlatilag ezeknek a forrásoknak a felhasználásával kapcsolatosan fóbiákat kezdünk kifejleszteni. A nyelvi képzés nagyon fontos az integrációban. Az, hogy a képzést kinek kell elkép- elvégeznie, nagy kérdés. Sokszor még arra sem vagyunk képesek, hogy kellőképpen felismerjük, vagy elismerjük a migránsokat. Olaszországban például három hotspotból indulunk ki, szeretnénk azonosítani őket, de mivel nem ismerjük a nevüket, a nyelvüket, ezért sokszor meg sem tudjuk állapítani, hogy honnan származnak. Alapvető dolgokban vagyunk tehát bizonytalanok, ezekre sürgős megoldást kell találnunk ezekre a sürgető problémákra. A Foglalkoztatási és Szociális Bizottságnak nagyon fontos szerepe van ebben, hogyha elkötelezzük magunkat az integráció felé, akkor hatékonyságra van szükség, hiszen valamilyen minimális életkörülményeket, tisztességes életkörülményeket biztosítanunk kell. Még gyakran az emberi jogokat sem tudjuk a migránsoknak biztosítani. Köszönöm szépen, és hát a kritikus megjegyzések ellenére nagyon szívesen együttműködünk. Köszönöm szépen, Mara Bicotto. Grazie, poche parole, perché finché noi parliamo qui anche oggi di... Köszönöm szépen, nagyon röviden, mivel a migráció témájáról beszünk, és ugye tudjuk, hogy emberek ezrei illegális úton, pontosan Olaszországon keresztül mennek át, de van, van közöttük nem csak menekült, hanem gazdasági menekült és bűnöző is. Ebben az időszakban körülbelül másfél év alatt látjuk, hogy e, vannak olyanok, akik e, e, ide-oda vándorolnak az Európai Unióban vannak, akik egy helyben maradnak, de a közösség költségén élnek. Hát ez így teljesen tarthatatlan. És már századszor beszélünk ugyanazokról a problémákról, és ugyanazokról a teljesen felesleges dolgokról, ugyan akkor a helyzet egyre rosszabb lesz. Én úgy gondolom, hogy Európa, Európának fogalma sincs arról, hogy a migráció nagyon komoly problémáját hogy kezelje. Meginvitáltuk a menekülteket, de fogalmunk sincs, hogy mit kezdjünk velük. A tanács és a bizottság sem tud semmiféle megoldással előállni. Az EPP-n belül már sokszor beszéltünk arról, hogy a migrációval, a menekült áradattal kell valamit kezdeni, de a helyzet egyre rosszabbá válik csak. Néhány kolléga megjegyzéséből azt hallottam ki, hogy a migráció kezelésénél azt sem szabad elfelejtenünk, hogy a szélső jobb nagyon megerősödik, nagyon meg kell nézni, hogy az egyes országokban mi a helyzet, és hát nagyon sok országban egyszerűen megkérdőjelezik az európai kék kompetenciákat, mert úgy gondolják, hogy európai szinten képtelenek megkezelni a problémát. Ezért nagyon fontos, hogy elhatározottabbak és bátrabbak legyünk itt az Európai Parlamentben is amikor erről beszélünk. Nem engedhetjük meg magunknak azt, hogy egyszerűen hónapokon, éveken keresztül csak jelentéseket írunk, és semmiféle intézkedéseket nem foganas, foganatosítunk. Ö, ö, minden nap olyan emberek érkeznek az, orsz, az országainkba, az Európai Unióba, akiknek szükségük van a támogatásunkra, a segítségünkre. Egyrészt regisztrálnunk kell őket, aztán bizonyosod, meg kell róla bizonyosodnunk, hogy valóban azok, akiknek mondják magunkat, és utána pedig besz, meg segítenünk kell nekik. Ez viszont sajnos nem valósul meg, az Európai Unió ezekben a napokban képtelen kezelni a helyzetet. Köszönöm szépen, Stevens kolléga következő. voorzitter en collega's. Als ECR... Köszönöm, köszönöm szépen. Kedves kollégák, árnyék előadóként először is van egy alapvető fontosságú megjegyzésem a menekültek munkerőpiaci integrációjáról beszélünk, a LIBE készíti a főjelentést, de mindenek előtt szeretnék az előadónak köszöntet mondani, úgy érzem, hogy nagyon fontos munkát tett le az asztalra. Ugyanakkor a második bekezdéssel kapcsolatban muszáj lesz egy módosító indítványt benyújtanom, mert itt világosabban kell fogalmaznunk. Az Európai Bizottságnak élnia kell a kezdeményezési jogával annak érdekében, hogy a még életben lévő jogszabályokat változtassa, módosítsa. Een voorbeeld daarvan in België is het leefloon. Itt Belgiumban például a egész életükön keresztül joguk van a, a különböző ellátó és oktatási rendszerekhez hozzáférniük. Ez egyes polgárok körében igen komoly aggodalmakat kelt. Itt van például a munkanélküli ellátás. Például 600 euróért nem fog dolgozni egy bevándorló, hogyha ennél esetleg nagyobb ellátásra számíthat a nagyvonalú szociális rendszerekből. Fontos, hogy az integrációs politikát az egyes tagállamok függetlenül folytathassák. Például a menekültügyi egyezmény lehetővé teszi, hogy sokkal puhább politikát alkalmazzunk, Szeretném tehát ezen egy módosításomat majd benyújtani, egyébként ezért értünk a szöveggel. Köszönöm szépen. Agnieszka Kozlovská Harajevics, hogyha itt van. Igen. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt kollégák. Először is gratulálok Morán Sártyé asszonynak, aki nagyon helyesen húzza alá, hogy a, a, nagyon helyesen megrajzolta a menekültügyi politika lényegét, és az integráció, az ellenőrzés ügyét. Minden esetre most nagy, a legfontosabb érdekünkben áll nekünk is, hogy a, hogy a bevándorlók dolgozhassanak és fizethessenek a lakhatásért és a megélhetésükért. Ezért itt az ötös pont tulajdonképpen a legfontosabb, amely azt mondja ki, hogy az oklevelek kölcsönös elismerése, képzések kölcsönös elismerése gyorsuljon fel. Például képzeljük el, hogy jön egy orvos menekültként, és évekig arra vár, hogy a diplomáját elismerjék. Ekközben nem dolgozik, lemarad tudásban, és az eljárás pedig egyre csak húzódik. Ez a mi érdekünket sem szolgálja, a bevándorlókét sem, és általában véve a társadalomért sem. Ezért a képzések elismerése nagyon fontos feladatunk annak érdekében, hogy a bevándorló gazdaságilag önállóak lehessenek. Sokkal szélesebb ez a kérdés, nem tudjuk megfelelőképpen megoldani, e, e, csak európai szinten. Minden integrációról szóló pont fontos, magától értetődőnek tartom, hogy a képzésre és a képzéshez való hozzáférésre kell koncentrálnunk, és ide tartoznak a nyelvek is, de nem csak a nyelvtanulás. Végül pedig hatékony ellenőrzési rendszer kell kialakítanunk azokra vonatkozóan, akik meg, akiknek megtagadták a menedékjogot, hiszen ezeknek kétharmada a döntés ellenére marad. Ez pedig nagyon rossz ö, ö, effektust indít el, bár csak becsülni tudjuk a számukat, de a számuk minden esetre növekszik állandóan és ezek az illegális bevándorlók előbb-utóbb majd gyerekeket is szülnek, akik az Európai Unióban fognak fölnőni. És nem is tudjuk elképzelni, hogy mi történik akkor, hogyha ezeknek a gyermekeknek megtagadjuk a hozzáférést az, az oktatáshoz ekkor ugyan, ugyanis ők fenyegetést fognak jelenteni Európa számára, annak ellenére, hogyha szorosan véve tulajdonképpen európaiak lesznek és itt nem csak az európai morális értékek, illetve a polgárok életminősége válik majd veszélyeztetté, hanem az egész európai életminőség. Végül pedig a kék kártyáról szóló irányelv, illetve a legális bevándorlás témájáról szeretnék szólni. Ezeket, ezt a témát az illegális bevándorlással kapcsolatos problémák sokszor háttérbe szorítják, pedig nagyon fontos az, hiszen nagyon sokan akik illegálisan jönnek Európába, jöhettek volna tulajdonképpen legálisan is, hogyha lehetővé tettük volna ezt a számára. Ha lehetővé tettük volna ezt, akkor hozzá tudtak volna járulni a gazdaság fejlődéséhez. Köszönöm a jelentéstevő javaslatait, ezek nagyon jók, köszönöm a szót. Konstantin Kalkuneva. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ την καλή συνάδελφο κυρία Μωρίν Σαρτία την πάντα καλή δουλειά που κάνει. Köszönöm szépen, Morán Sátyi asszony mindig kiváló munkát végez. Néhány megjegyzésem lenne a véleményéhez. Először is úgy gondolom, hogy ki kell jelentenünk, hogy az Európai Unió nem illetve az Európai Unió tanácsa semmiféle hajlandóságot nem mutat arra, hogy foglalkozol a bevándorlással. Mindig összeköve, összekötik a terrorral, és nagyon és néhány tagállam ezt arra használta fel, hogy a határait teljes mértékben lezárja, és azoknak az országoknak a vállára terheli rá a problémát, amelyek Dél-Európában a menekültekkel először találkoznak, mint például Görögország vállára. A bevándorlóknak meg kell adnunk a lehetőséget arra, hogy a társadalomba integrálódjanak. De mielőtt ezt el tudjuk érni, először ki, de, ki kell azt derítenünk, hogy milyen intézkedéseket kell annak érdekében hozni, hogy valóban integrálódhassanak, integrálni tudjanak a munkaerőpiacra és a társadalomba. Rengeteg tennivalónk van, és át kell gondolnunk, hogy a kereslet-kínálat helyzete hogy néz ki. De az alapvető problémák megoldása nélkül semmiképpen nem fogunk tudni megoldást találni, csak elmérgesedik a helyzet. Jól kell terveznünk, tudnunk kell, hogy az Európai Unión belül melyik ország mit tud nyújtani a jövőben ezeknek a menekülteknek, és szolidárisan kell egymáshoz visszanyúlnunk. Elnök, köszönöm szépen, von Tulic úr. Köszönöm, κύριε Πρόεδρε. Καταρχάς, η Ευρώπη θα πρέπει να ξεκαθαρίσει Köszönöm szépen, elnök úr. Először is alá szeretném húzni azt, hogy végre ki kellene találnia Európának, hogy mit szeretne. Juncker úr már 5000-szer elmondta, hogy mire, mire van szüksége Európának, de a, aztán az mindig bumeránként pattan vissza egy sor országból. Tudjuk, hogy a menekültek nem csak háborús menekültek, hanem gazdasági menekültek is. Nyilvánvaló, ezt megértjük, hogy mindenki szeretne jobb életet biztosítani a családjának, de ezeket az embereket befogadjuk, ugyanakkor velük együtt terroristák is beszivárognak. Ezért zárta le egy sor ország a saját határait kerítésekkel. És aztán pedig Görögországot vádolják azzal, hogy nem tudja regisztrálni ezt a rengeteg embert, illetve hogy rengeteg ember Európa határainál áll meg és nem tud tovább menni. Igen, több százezer több százezer menekült ment át Görögországon, ami olyan volt, mint egy lyukas ementálisajt. Természetesen ez megtörtént, és aztán ez most hatalmas problémát okoz. Az Európai Unió most Törökországot próbálja például meggyőzni arról, hogy vegye vissza ezeket az embereket, hiszen onnan jöttek, illetve küldjek vissza őket oda, ahonnan származnak. Hát senki nem tartja itt be az ENSZ alapvető elveit, nem csak mi, hanem az összes többi ország sem. Elnök, tisztelt kollégáim a bizottság, bizottság nevében, és mielőtt a bizottságnak megadnám a szót, a következő megjegyzést szeretném tenni. Sok napirendi pontunk van, és ezért uralkodnunk kell magunkon. Először is szeretném aláhúzni Morán Sártyé asszony azonbeli kívánságát, amit a felszólalásában utoljára mondott. Értsük meg, hogy emberekről beszélünk. Úgy gondolom néhány felszólaló elfeledkezett erről. Én úgy gondolom, hogy sem, senkit nem lehet, mint embert illegálisnak nevezni. Második megjegyzésem, hangsúlyoznám, hogy az emberek közötti versengést, versengéstől tartózkodnunk kellene, hiszen nem játszhatjuk ki a menekülteket azok ellen, akik például nem rendelkeznek lakhatással. Egyszerűen embertelen dolog, hogy ilyet, ilyet mondunk. Végül pedig ne haragudjanak már, de a terrort és a menekülteket ne keverjük már össze. Mindig ugyanez a vita támad. A vélemény előadója is nagyon pontosan arra utalt, hogy vannak olyan európai ügynéke, ügy, ügynökségek, például a szakmai képzettségek elismeréséért felelősek, ügynökségek, amelyek amelyek meg tudják könnyíteni ezeket a dolgokat, de ugyanakkor vannak szabályozott foglalkozások is, szabályozott szakmák is, például az ápolók, és ez, ezekkel kapcsolatban viszont sokszor szükség van kiegészítő képzésre azok számára, akik idejönnek. Végül pedig egy kis irodalmat ajánlanék a Financial Times-ból, és tudják, hogyha én ö, ö, idézek a Financial Times-ból, az már nem semmi. Minden esetre a 30 éves háborút hasonlították össze pénteken egy cikkben a szíriai konfliktussal, és azt mondták, azt írták, hogy ami az 17. században az európaiaknak a 30 éves háború volt, és az, hogy a külföldi hatalmak állandóan beleavatkoztak az európaiak ügyeibe, az most tükröződik Szíriában. Én úgy gondolom, hogy ezt is át kellene gondolni, amikor a menekültekről beszélünk. De ezek személyes megjegyzéseim voltak, ezek itt maradnak a körünkben. Most a bizottság nevében Joanna Tomá asszony fog szólni. Kérem szépen, hogy az időre is tegyen tekintettel. Nem? Nincsen megjegyzés a bizottság részéről? Köszönöm szépen, elnök úr. Ez olyan téma, amely nagyon kényes számunkra, ráadásul a belügyi főigazgatóságbeli kollégákkal együtt dolgozunk rajta. Amit a foglalkoztatási főigazgatóság nevében el tudok mondani, az, hogy vizsgáljuk a kérdést, tudomásul vettük, a képviselők által tett észrevételeket, különösen ami az ESF alapok felhasználását illeti. A tagállamokkal már elkezdtünk egyeztetni a szociális alap felhasználásáról a legjobb módon, annak érdekében, hogy integrálni tudják a bevándorlókat. És természetesen a kategóriákat is próbáljuk megszabni, és megfelelően különbséget tenni a bevándorlók és a menekültek között, a menedéket kérők és kapok esetét meghatározni, hogy jobban tudjuk célozni intézkedéseinket és a felhasznált forrásokat. Jelen pillanatban úgy gondolom nem csak a foglalkoztatási főigazgatóság, hanem a többi bizottsági szolgálat is azt vizsgálja, hogy hogyan lehetne jobban integrálni az érkezőket a társadalomba, különböző programokkal, projektekkel, vagy a nyelvi képzéssel, egyéb képzéssel, szakképzéssel. Komolyan veszük tehát ezt a kérdést, és természetesen figyelembe fogjuk venni az önök munkájának eredményét is. Köszönöm. Danke sehr. Elnök, köszönöm szépen még megnézem a határidőket, december 15-én 12 órakor lesz a módosítók benyújtásának határideje, Elizabeth már mondta is. Február 18-án fogunk mi szavazni a véleményről, a Libé szavazása még nem ismeretes, március, márciusi plenárison fogjuk tovább tárgyalni az ügyet. Következő tízes napi rendi pont a 2014-20-as kohéziós politika új területi fejlesztési eszköz eszközei. Mihályéla Sojdrová kapja meg a szót jelent. Szépen, elnök úr! Engedje meg, hogy bemutassam a véleménytervezetet a Regi Bizottság számára a közösség eh, és eh, az integrált területfejlesztés, a téma közösség helyi fejlesztések ennek a foglalkoztatási szempontjait vizsgáltam a pénzügyi eszközök összefüggésében, erőségeket, gyengeségeket kerestem. Először is szeretnék rámutatni arra, hogy az alulról felfelé építkezés mennyire értékes a CLLD összefüggésében helyi vállalkozókészség, szociális vállalkozások foglalkozás összefüggésében. A korábbi LIDER programból örököltük ezt a megközelítést, ez nagyon hasznos a helyi közösségek helyzetbehozásában, illetve a fenntartható vidékfejlesztés érdekében is. Az eszközök most nyitva vannak minden strukturális források számára, például eh, városi területeken is, de sajnálatosnak tartom, hogy a CLD e és az ITI nem rendelkezik világos láthatósággal, a forrásfelhasználási lehetőségek eh, nem igazából érthetőek a lehetséges kedvezményezettek számára. A bizottság számára és a tagállamok számára fontos feladat, hogy valamilyen előrelépést érjenek el ezen a területen. A foglalkoztatási szempont jelen van, de még meg kell erősíteni. Az Európa 2020-as stratégia szerint az EU forrásokban prioritásnak kell lennie a foglalkoztatásnak. Ebben az összefüggésben meg kell említenem, hogy korlátozottan használják fel az Európai Szociális Alapot és az ITI-t. Jó az együttműködés az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal és a régió Bizottságával. Az ő előadójukkal, a clsd vel kapcsolatosan szintén kapcsolatom van. Majd meglátjuk, hogy a két eszközt hogyan hajtják végre a tagállamokban. Meggyőződésem, hogy nyomon fogjuk követni ezt szorosan a regi bizottsággal közösen és lesz majd 2017-ben egy középtávú felülvizsgálat is. A tanácsadóinknak is szeretném megköszönni az együttműködésüket, és nagy kíváncsisággal tekintek az önök módosító javaslatai, illetve észrevételei elébe. Köszönöm. Mm-hmm. Köszönöm szépen az árnyék jelentéstevők fogják most megkapni egyenként másfél percre a szót. Először Georgi Pirinszki a szó. Like... Köszönöm szépen, elnök úr. Engedje meg, hogy én is külön köszönetet mondja az előadónak ezért a nagyon releváns véleményért. Három javaslatom volna, illetve három megjegyzésem. Elismerve, hogy a CLLD és az ITI különlegesen szükségesek a kevésbé fejlett régiókban, ezért biztatnunk kell a tagállamokat és a bizottságot, hogy támogassák ezeket a hatóságokat eh, a kezdeményezések végrehajtásában, hiszen ők kevésbé állnak erre készen nyilvánvalóan. Aztán azt is hangsúlyoznunk kell, hogy a CLLD és az IT csak akkor lesz sikeres, ha megfelelően tudják kezelni a szociális és foglalkoztatási kihívásokat különleges régiókban, közösségekben, tehát megfelelő célzottságra van szükség. Harmadszor pedig sajnálatosnak tartom, hogy a korlátozott segítség az Európai Szociális Alap részéről, eh, tehát hogy ez korlátozott ez a hozzájárulás, pedig ez eh, lényeges segítséget adhatna az, az eh, városfejlesztési stratégiáknak, intézményes kapacitásépítésnek, regionális és helyi szinten. Dankeschön, Ulrike Trebesius. Köszönöm szépen Ulrika Trebészi szia szó, illetve Árne Gerike szól helyette? Jó. úrika Trebézius nevében először is köszönöm Mihály Sojdrovának a véleményen végzett munkáját. A tartalmával kapcsolatban nincsen semmiféle kifogásunk, egyetértek a KKV-kre való és a szociális vállalkozásokra való utalással, illetve azzal, hogy az adminisztratív tereket minimalizálnunk kell, annak érdekében, hogy a helyi szinten résztvevők terhei ne növekedjenek. Ugyanakkor úgy érzem, alakul kell hoznunk a következőket. Az EU-s támogatás nem szabad nemzeti megközelítések támogatására felhasználni, hanem további támogatásként kell meg, ezeket alkalmazni a nemzeti, nemzeti támogatások mellett megfelelő rugalmasságot kell biztosítanunk annak érdekében, hogy a tagállamok individualizált támogatást alkalmazzanak, amik a helyi igényekhez alkalmazkodnak, és nem és, és megfelelő audit, illetve ellenőrző szintet tartanak fent. A foglalkoztatás és a szociális ügyek terén tett támogatásnak figyelembe kell venni a résztvevők számát, illetve azt is, hogy milyen hatással vannak a programok a munkaerőpiacra és a foglalkoztatásra hosszabb távon meg kell értenünk azt is, hogy a különböző intézkedések miért sikeresek. El kell ismernünk a különböző szociális és gazdasági rendszerek közötti különbségeket a tagállamok között, és igyekeznünk kell annak biztosításán, hogy a bürokratikus eljárások ne terheljék túl a tagállamokat szükségtelenül. Sok esetben ezek a terhek ugyanis a teljesítményorientált megközelítésről elviszik a fókuszt, és csak input orientált megközelítést engednek meg. Frakciónk álláspontja nagyon világos. Először felelő kell vizsgálnunk a több éves pénzügyi keretet, és ezen belül lehetőséget kell ragadnunk arra, hogy a különböző területek közötti támogatások között prioritásokat állítsunk fel. Minden esetre a 2013-as megállapodásokon nem változtathatunk, és köszönöm a vélemény előadójának munkáját, várom az elő, árnyék előadókkal folytatott további együttműködést. Elnék, köszönöm szépen, kérem még egyszer, hogy másfél percnél senki ne használjon többet. Enrique, Enrique-nek sikerülni fog röviden szólni. Uh, uh, Remélem, elnök úr. Szeretnék Harkin asszony nevében szólni, ő az árnyék jelentéstevő. Ő ezt mondja. Köszönöm a jelentéstevőnek a munkáját ezzel a véleménnyel kapcsolatosan. Hákin asszony teljesen egyetért, hogy a kohéziós politika valódi lehetősége rendelkezik, hogy javítsa a foglalkoztatási lehetőségeket. Meggyőződése, hiszen az ő nevében szólok most, Local development is used. hogy a közösségvezérelt helyi fejlesztés fontos eszköz, különösen a CLD közvetlen lehetősége miatt, hogy a kihívásokat megfelelőbben kezelje, mint a központosított döntéshozatal. CLD, CLLD. A CLLD-n még javítani kell, és az IT-n is, az integrált területi beruházásokon. Az e- helyi hatóságoknak és más szereplőknek készséggel kell biztosítaniuk, hogy valódi alulról felőfelé építkező megközelítés és a helyi közösségek valódi döntéshozó hatáskörrel rendelkeznek, és azzal is egyetért, hogy a CLLD nagyon hasznos volt, hogy a fenntartható vidékfejlesztést ösztönözze. Reméljük, hogy az városfejlesztéshez is ugyanígy hozzá fog járulni. Szeretne hasznosan együttműködni a jelentéstevővel a dossziéval kapcsolatosan. Én eh, még két mondatot szeretnék hozzátenni. Ne feledkezzünk meg arra, hogy a megoldás a mobilitásban van, ehhez ne nyúljunk hozzá, ez nagyon jó hálózat, a CLLD hálózat, egy jó CLLD hálózat jobb, mint hogyha megbénítjuk a hálózatot. Ahogyan az elnök is elmondta, emberek vagyunk, nem fák amelyek ugyanott születnek, ugyanott élnek és ugyanott halnak meg. Ganz knapp andina. Pontosan egy másfél percen belül maradt. Köszönöm szépen, Tatjana és Danoka. Ist nicht hier? Nein. Nincsen itt. Akkor Laura Adjiának adom meg a szót, ha szeretne szólni, igen. Grazie Presidente e grazie al, al, alla bozza di parere che la collega ha elaborato. Köszönöm szépen ezt a nagyon fontos véleményt, köszönöm szépen kollégám munkáját. Sok dologban egyet tudunk érteni vele, de azért van néhány olyan téma is, amelyet szeretnék kiemelni. Például, amikor a növekedésről beszélünk, akkor én úgy gondolom, hogy emellé oda kell tennünk a fejlődést is, hogy ne csak a mennyiségről, hanem a minőségről is szó essen ezeknek a eh, forrásoknak a felhasználása említésekor. Egyetértek abban, hogy javítanunk kell a helyzeten annak érdekében, hogy befogadó és fenntartható fejlődést indíthassunk el. De a minőségi indikátorok, a minőségi mutatók idefoglalása is nagyon fontos, még akkor is, hogyha nem ismerjük megfelelőképpen a lehetőségeket, és ez a különböző olyan érintettekre is vonatkozik, amelyek valamilyen módon közvetlen kapcsolatot tartanak Úgyhogy úgy gondolom, hogy nagyon fontos a, azoknak a megfelelő képzése, akik a szükséges információkat tovább tudják adni aztán. Nagyon gyakran azt látjuk, hogy a forrásokat nem fel, megfelelően ö, használják föl, ezért az ellenőrzés is nagyon fontos. Ö, a helyen, helyileg megtalálható szükségletekhez kell mindenképpen alakítanunk a támogatást. Elnök, köszönöm szépen. Elizabeth Morán sátjének adom még meg a szót, és aztán a bizottságnak is. Igen, köszönöm szépen. Elnök úr, Mikhail a Sajdovának köszönöm a munkáját. Visszatérnék az európai szociális alapok használatára, a félidős felülvizsgálatára utalta a kolléganő, ugyanaz, amit ön is említett egyébként korábban elnök úr, ami mindannyiunkat érint. Tehát a félidős felülvizsgálattal kapcsolatban talán emlékeznek, hogy az első programidőszak alapokkal kapcsolatos vita során az Európai Szociális Alap is megkérdeződött. Sok kollégánk szerette volna a kohéziós alapokkal e, ezt e, egyesíteni, egybevenni mindenféle külön megnevezés nélkül. Éppen ellenkezőleg látom én, fontos, hogy az európai szociális alapok e, által kiszolgált igényeket pont itt ebben a jelentésben, akár csak az előző előzőleg tárgyalt jelentésben. Beszéljünk arról, hogy ezek mennyire fontosak, és hogy pont növelni kell ezeket a félős felvizsgálat során. Szerintem éppen ellenkezőleg mindannyiunk számára ez egy fontos eszköz, és az Európai Szociális Alap meggyengítésével szembe kell mennünk, ennek ellen kell állnunk und Természetesen. Akkor most a bizottság nevében Martin de Bruin fog szólni. Good, um, good afternoon. Um, thank you very Köszönöm szépen ezt a lehetőséget. Valóban nagyon hasznos ez a munkánkban. Szerettem volna két dolgot tisztázni. Ami a közösségvezérelt helyi fejlesztést illeti, a legújabb számok azt mondják, hogy a regió, a vidékfejleszt, nem, a regionális fejlesztési alap hozzájárul ez a feladathoz, de a szociális alap 1 milliárd euróval járul hozzá ez az az ugyanezen időszak során, tehát mindkét alap jelentős hozzájárulással él. A képzés nagyon fontos kérdés, próbáljuk azokat az érdekelteket bevonni, akiknek esetleg nem volt korábban tapasztalatuk európai alapok kezelésében, legalábbis közvetlenül. További képzésre és támogatásra lehet szükségük, tehát városfejlesztési hálózatot építünk ki, minden európai város bevonásával, integrált eh, területi beruházásokat felhasználva, és hasonló eszközök állnak rendelkezésre a CLLD esetében, és ennyivel tudnám ezt kiegészíteni. Köszönöm. Dankeschön. Dan... Elnök, nagyon szépen köszönöm. December 15-én 12 órakor jár le a módosítók benyújtásának határideje az Amploában január 25-én, a regiben pedig február 15-én lesz majd a szavazás. Következő a 11. napi rendi pont, a nemek közötti egyenlőség és a nők jogainak erősítése a digitális korban. Jutta Steinruké a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. A digitalizáció ról szól ez a vélemény. Itt már a mi szakbizottságban is nagyon sokszor tárgyaltuk ezt, ugye nem fog megváltozni az, ami ma, ma is tapasztalható, mégpedig az, hogy a munkahelyek és a ö, bér szempontjából hatalmas különbségek vannak a nők és a férfiak között, és a nők ö, a testületekben sincsenek megfelelőképpen képviselve. Ezért az egy, egyik kérésem az, hogy az IT vállalkozásokban, a vezetőség, vezető testületekben mindenképpen gondoskodjon a bizottság arról, hogy legyen, legyenek ösztönzők a nők részvétele szempontjában. A digitális területen olyan karrier lehetőségeket kell teremtenünk, amelyek a fiatal nők számára is vonzóak, és meg kell valósítanunk, végre kell hajtanunk például azt az irányelvet, amely szerint 40%-os kell, hogy legyen a kvótája vezetőségben a nőknek. A digitális kompetenciákat támogató helyzetet kell elő, előteremtenünk, amely a nemek közötti egyenlőtlenséget megfordítja, illetve felszámolja. Nagyon fontosan meg pontosan meg kell nézni, hogy milyen, milyenek azok az új foglalkozások, ugyan, azok az új állások, amelyek erre alkalmasok, de ezeknek olyanoknak kell lenniük, amelyekből meg is lehet élni. Természetesen jó, hogy a nők már rugalmasabban tudnak dolgozni, jobban meg tudják teremteni a munka és a család élet közötti egyensúlyt, de ennek során nagyon vigyázni kell arra, hogy ne legyenek bizonytalan állások, illetve hogy ne diszkriminálják őket a munkavállaló részéről. Azon kívül a az egyenlő munkáért, egyenlő bérezés ugyanazon a munkahelyen a digitális korban is meg kell, hogy maradjon követelésként, és végre kell ezt mind hajtani. Meg kell nézni, hogy a digitalizáció a nők szempontjából milyen előnyöket ad, például a fogyatékossággal élők gondozása, gondozása szempontjából, illetve hogy a különböző megbetegedések, mint a depresszió vagy a kiégés szempontjából a kockázatokat a munkavállalónak hogy kell kezelnie. Már az előző véleményben is volt ilyen ilyen témákról szó. Ez a vélemény első megfogalmazása, első formája, és várom a hozzájárulását mindenkinek a témához. Köszönöm szépen, Agnieszka Kozlovská Dájevicsi a szó. Köszönöm szépen, elnök úr, kedves kollégák! Először is hadd gratuláljak a képviselőtársamnak kiváló véleménytervezetet készített. Nagyon fontos, sok fontos szempontból. Ugyanakkor én nem azzal kezdeném a szöveget, hogy a technikában a nők kép, milyen alacsony arányban képviseltetik magukat. Ez a fajta szegregáció a nők és férfiak között a munkerőpiacon pont az egyik oka annak, hogy ekkora a fizetésekbeli különbség. De azt hiszem, hogy az egész munkerőpiac jelentősen átalakult a körülmények, a környezet, a munka körülmények teljesen mások. Új munka ehm, formák, a munkának új módjai jelennek meg. Ez az igazi kihívás. Persze ennek vannak pozitív árnyalatai is. Például a munka és a magánélet összeegyeztetése könnyebbé válhat, a rugalmas munka munkán keresztül. Ez alapvetően mindenkinek az előnyére szolgál, hiszen összeegyeztethetőbb a e, munkával a gyereknevelés. Egy másik társadalmi csoport, a fogyatékkal élők e, szintén nagyobb esélyhez jutnak a munkaerőpiacon az új fejleményeknek köszönhetően. Persze vannak árnyoldalai is mindennek. Például egyre inkább, egyre többen gyakorlatilag a nap 24 órájában elérhetőek kell, hogy legyenek. Gyakorlatilag sosem tudunk kikapcsolni, sokat dolgozunk, de akármennyi dolgozik valaki, eh, lehetőséget kell biztosítani arra, hogy kikapcsolja a telefonját, eh, kikapcsolja a számítógépét, és tényleg eh, pihenjen. Az új fajta munka szerződések, munkamódszerek a munkatörvénykönyvével, illetve a társadalombiztosítási szabályokkal kapcsolatos eh, nehézségek is eh, előfordulhatnak. Eh, az élethosszig tartó tanulás mai világban elengedhetetlen, hiszen a digitális készségeket folyamatosan fejleszteni kell, folyamatosan frissíteni kell. A kortól függően van, akinek ez könnyebb, van, akinek nehezebb a nyugdíjhoz közeledő munkavállalók esetében lehet, hogy a digitális változások tempója nagyon gyors, nagyon nehéz nekik már felvenni a tempót, felvenni az ütemet, amely a munkaerőpiaci helyzetüket alááshatja. A nők esetében ez különösen igaz. Nagyon könnyen előfordulhat, hogy például ez a digitális a digitális készségek hiánya az utolsó csepp a pohárban mondjuk egy munkáltató részéről, ami nagyon nehéz helyzetbe hozhatja a nőket a munkaerőpiacon. Talán ennyit szerettem volna elmondani. Mindenképpen csatlakoznék azokhoz, akik azt kérik, hogy hogy Redding asszony irányelvének szerezzünk érvényt. A nők részvétele a vállalatvezetésben azt hiszem egy olyan terület, ahol nem várhatunk tovább, egyre türelmetlenebbek az európai nők. Köszönöm szépen. Tehát most az árnyék előadóknak adtam meg a szót. Még csak egy maradt, Paloma López, a többi frakció nem jelölt ki árnyék jelentést, eh, jelentéstevő elnézést kérek, de hát én szerettem volna megadni a szót legalább a képviselőiknek, de minden esetre azt tudom, hogy Árne Gérike és Laura Algéja ezt meg, megteszik, úgyhogy Árne Gérekének és Laura Algéjának adom a szót, adom meg a szót, utána pedig Tom, Thomas Mannnak, és hát akik nem jelöltek ki árnyék jelentéstevőt, akkor az, azok, az talán arra a, utal, hogy nem egészen érdekli őket a digitális szakasz, digitális téma, pedig az Oxfordi Egyetem egyik kutatása arra utal, hogy a, a dolgozók legalább 70%-át érinteni fogja a digitális tudás, és Németországban még ennél is nagyobb 85%-os <clears throat> arányt mutat, úgyhogy nem csak munkahelyek szempontjából, hanem költség szempontjából is nagyon fontos ez a kérdés. Arne Gerike a szó. Work and also... Az árnyék jelentéstevő köszönetet szeretne mondani a munkáért, és vannak megjegyzései is. Az árnyék jelentéstevő több gyakorlati kérdést szeretne viszont, lát, viszont látni a digitális készségek javításával kapcsolatosan. Az a nőkkel kapcsolatos irányelv összefüggésében a vezetős testületi tagságokról szólva. Önkéntes intézkedésekre van szükség, hogy a nőket helyzetbe hozzák, és hogy nemzeti szinten megszülessenek ezek az intézkedések, nem feltétlenül az irányelv keretében. Nagyon sok munkára van még szó, és a nagyon sok tagállamnak kell még sokat tennie, hogy valóban kedvezőek legyenek ezek az intézkedések a nők számára. Az árnyék jelentéstevő örül annak a tervezett rendezvénynek, amelyről szó esett, és köszönöm Steinbrück úrnak a munkáját, illetve a felbizottságbeli előadó is jelen lesz ezen a rend, jelen rendezvényen. Az ECL-ben mi is úgy gondoljuk, hogy egy olyan környezet megteremtése, ahol az innováció, a vállalkozói készség, a befektetések, beruházások, ösztönzések kerülnek, fontosak abban, hogy a nőknek lehetőséget adjanak a digitális korban. Meg kell találni a módját, hogy a távmunkát beépítsük a ba a stratégiába, hogy nőknek és a munkaerőpiacon más hátrányos csoportoknak foglalkoztatási lehetőségeket adjunk. Még hozzátenném azt, hogy itt még az időseket is figyelembe kellene vennünk, hiszen a digitális szempontból való egyenlőség eh, során róluk is szólnunk kéne. Köszönöm. Köszönöm szépen, Laura Algea. Köszönöm szépen. Il nostro relatore Ombra, io attendevo un feedback dai colleghi. nem kaptunk visszajelzést arról, hogy lesz egy jelentés a jelentésről. Az digitális egységes piacról már volt szó. Az egyetlen dolog, amit hangsúlyoznom kell, a következő. Az jelentést erről úgy gondolja, hogy össze kell hangolnunk a készségeket és kompetenciákat, erről nem szabad megfeledkezni. A digitalizáció jó eszköz a foglalkoztatás teremtésre, de ha nem feltelő, megfelelően használják, alkalmazzák, és hogyha nem hozunk létre alapot arra, hogy ezt felhasználjuk, akkor megvan annak a kockázata, hogy sajnálatos módon nagyon sok nő, akik eh, nem ismerik elég jól a számítógépek és a digitális eh, eszközök világát, tehát, hogy ők lemaradnak ezen a területen, és ez nagy kockázat számunkra. Modo di presentare le nostre indicazioni eh, attraverso gli emendamenti. Árnyékjelentéstevőként szeretném ezeket a gondolatokat és érvényesíteni, módosítókat. Thomas Mann. Köszönöm szépen. Thomas igazad volt, elnök úr, ez nagyon is, nagyon, nagyon is fontos téma, a jövőre nézve nem felületes téma. És ezen a pozitív alapon szeretnék maradni, hiszen hatalmas lehetőségeket is jelent ez a kérdés. Csak hát nagyon fontos lenne, hogyha egy értelmes egyensúlyt állítanánk be, talán az, hogy nem mindenki foglalkozik ezzel megfelelő módon, aztán a Gephardt jelentésnek köszönhető, hiszen az is a digitalizációról szól, bizonyos kompetenciákat az fed le, itt pedig most a, a következőket mondanám a saját kompetenciánk szempontjából, hiszen rengeteg dolog fontos, de a saját, a mi jelentésünk szempontjából nagyon fontos jutta, hogy az árnyék előadókkal jól működj együtt, és szeretném a következő megjegyzést tenni. Látjuk, hogy azok a nők, akik kihasználják ezeket a lehetőségeket, azok amúgy is már ezekben, ezeken a területeken dolgoznak, és a férfiaknál akár még jobban is tudnak itt működni. Nem probléma tehát nekik, hogy e, ide, e, ezekre a területekre betörjenek. Minden esetre a szakbizottságunk remélhetőleg egy nagyon jó közös pozíciót fog tudni kialakítani. Tehát természetesen fontos, hogy adjunk egy sor lehetőséget a nőknek, de ugyanakkor a foglalkoztatási potenciálokat is figyelembe kell vennünk, mert a foglalkoztatási szakbizottságként ugye ez a legfontosabb, és szerintem jut a Steinbrückkel együttműködésben egy nagyon jó véleményt tudunk kialakítani. Elnök, erről én is meg vagyok győződve. És természetesen én nem, azt, nem arról beszélek, hogy valaki támogatja vagy elutasítja a digitalizációt, mert a digitalizáció úgy is megtörténik. Az a kérdés, hogy mi foglalkozunk-e ezzel a témával, illetve azokkal a következményekkel, amelyekkel a digitalizáció az emberekre nézve járni fog. Köszönöm, Elizabeth Morán Sártyéjé a szó. Köszönöm, elnök úr. Jutta Steindük munkáját én is szeretném megköszönni önhöz hasonló módon. Az új technológiákat teljes mértékben be kell építeni a szakmai életbe, ahol csak lehet ami pedig a nők, férfiak egyenlőségét illeti. De ezzel kapcsolatban két dologra nagyon e, kényes vagyok, ezzel kapcsolatos módosítókat be is fogok nyújtani. Először is a karrierbeli egyen, esélyegyenlőség. Egy új ágazatról van szó, ahol a karrier miközben a karrierbeli eh, különbségek a régi hagyományos ágazatokban eh, még valamennyire megmagyarázhatóak, de egy ilyen új ágazatban ez teljesen indokolatlan, és ezt nem tolerálhatjuk. A másik pedig a, a, a, a munka új módjai, amelyeknek figyelembe kell venniük a családi élet és a szakmai élet összeegyeztethetőségét. Köszönöm, elnök úr! Köszönöm szépen! Bizottság részéről van megjegyzés ehhez a témához? Igen. Nem ismerem sajnos a nevét. Köszönöm, érdeklődve hallgattuk ezt a vitát. Nem veszük félváról ezt a kérdést, megnyugtathatom. Ahogy az egyik képviselő említette, Nagyobb figyelmet kell valóban szentelni annak, hogy a nemi eh, a, a, a, a digitális eh, lehetőségek terén is eh, érvényesülnek, a digitális forradalom új lehetőségeket nyit meg. Yeah, part of the... Ezt egyelőre tanulmányozzuk. És természetesen végén a tanulmányformban ez majd mind, ezek a szempontok mind megjelennek majd. Köszönöm szépen. A módosítók benyújtásának határideje most már nem december 9-e 12 óra, hanem december 10-e 12 óra. Tehát ez megváltozott. A szakbizottság január 25-én szavaz a véleményről, a Nőjogi Bizottság pedig februárban, az még nem ismeretes, hogy plenáris ülésen mikor kerül ez a jelentés. Következő 12-es napi, napi rendi front a szegénység elleni küzdelem célkitűzésének elérése a növekvő rezsiköltségek fényében. is Tamás kapja meg a szót. Tamás, hogyha lehetne 7 perc alatt végig menni ezen az egész témán, az jó lenne. Köszönöm. Thank you, Chair. I'll try to spare some time. Köszönöm, elnök úr próbálok időt megtakarítani, hogy időben be tudjuk fejezni a munkát. Először is szeretnék köszönetet mondani az árnyék jelentéstevőknek és a kollégáknak, akik nagyon sok módosítót nyújtottak be, nagyon fontosakat, és majd néhányról szót is ejtünk, nem mindegyikről, mert azért sok van belőlük, és majd szeretnék az árnyék jelentéstevőknek is lehetőséget adni a megszólalásra. Köszönöm tehát a módosítókat és a kollégáimnak én is szeretnék köszönetet mondani, hogy segítettek ezeket áttekinteni. Most dolgozunk a kompromisszumos javaslatokon, és kíváncsian várom az árnyék eh, előadókkal való találkozót a kompromisszumokkal kapcsolatosan. Van néhány módosító, amelyek kibővítik különböző irányokban a szöveget. Bizonyára emlékeznek a bevezetőmből, amikor először beszéltünk erről a bizottságban, hogy üdvözöljük ezeket a módosításokat. A tervezett keretei, terjedelem keretei szűkösek voltak, úgyhogy nem tudtunk mindent beleírni, amit akartunk. Minden esetre vannak olyan módosítók, amelyekkel teljesen egyetértünk, és strukturális problémákat is megoldanak a szövegben. Minden esetre hasonlóan gondolkodunk, ami a szegénység problémáját illeti a rezsiköltségek összefüggésében. Ez valóban komplex probléma. Pontosan értjük, hogy nem egy szimplisztikus, egyszerűsítő megoldásokra van szükség. Ezt a komplexitást a lehető legtöbb tényezőt figyelembe véve kell figyelembe vennünk a különböző bekezdésekben. Bizonyára tudják, hogy a szubszidiaritás elvét teljes mértékben szem előtt tartjuk, a helyileg megoldható dolgokat helyileg kell megoldani, ahol pedig globális megoldása lehet megoldani azokra. Globális intézkedéseket kell megfogalmazni, tehát a releváns szintet kell mindig megtalálni, minden olyan módosítót meg fogunk vizsgálni, amelyek ezt az elvet kívánják érvényesítik. Az észszerű kompromisszum előtt mindig nyitva állok. Vannak nagyon jó elképzelések az árnyék jelentéstevők részéről. Most nem akarom mindegyiket felsorolni, sok fontos van közöttük. A szociális lakásteremtés fontos kérdés, a különböző szempontjai, például ezeknek a rendelkezésre állása, és minősége, már ami a szociális lakásokat illet, illetve a közszolgáltatásokat a szociális lakások ágazatában. Ez kulcsfontosságú kérdés sok tagállamban. Aztán a hajléktalanok ügye szintén fontos kérdés, bár technikailag, formálisan úgy tűnik, hogy ez közvetlenül nem kapcsolódik a jelentés témájához, de én azért hangsúlyoznám, hogy igenis van kapcsolódás, és nagyon keskeny mesdje választja el a szegénységet, a szegény háztartásokat, a szegénység küszöb alatt élő háztartásokat és a hajléktalanokat. Sok tagállamban nagyon könnyű átesni ezen a határon. És még arra hívnám fel a figyelmet, hogy bizonyos módosítók különböző átstruktúrálást igényelhetnek a szövegben. Ezért kérném az árnyék előadókat, hogy legyenek türelmesek, hiszen meg kell találnunk a leglogikusabb szekvenciát, sorrendet a módosítók számára. Bizonyára itt is lesz észszerű megoldás, de még egyszer elismételném, hogy köszönöm az árnyék előadóknak és a kollégáiknak is a munkát. Nagyon hálás vagyok érte. Köszönöm szépen a szöveg újra struktúrálását, ezt én se támogatnám. Laura Adjéa azt kérte, hogy mivel el kell mennie, hadd szólaljon először, tehát Arne Gerike, és a másik kolléga, megkérdezném, hogy megengedik-e neki, hogy ő szóljon először. Claude. Claude Roland is? Jó, akkor Laura Adjéája most a szó. Ringrazio per la disponibilità, ma come il collega Geri, che sono impegnato. Köszönöm, hogy megengedik, hogy engem előre vegyen az elnök úr. Nos, én is szeretnék köszönetet mondani Meszerics Tamásnak. Valóban ez egy fontos, kényes téma. Azt hiszem, nem kell azt hangsúlyoznom, hogy a szakbizottságunk figyelmére miért tart igényt egy ilyen téma. téma. Valóban érteni kell, látni kell, hogy egyes fellépések már elindultak. Most azt kell megvizsgálni, hogy mennyire sikeresek lesznek a kompromisszumos javaslatok, hogyan tudunk majd közös megállapodásra jutni. Az energiaköltségek, a rezsi csökkentése nagyon fontos, mindenképpen hangsúlyozni érdemes, hogy például a hajléktalanok esetében a, a gondoskodni kell arról, hogy tető legyen a, a fejük fölött. Tudjuk, hogy Európában mennyire sok a, a hajléktalan. Ez egy égető probléma. Úgy érezzük, hogy arra is szükség van, hogy legyen egy minimál jövedelem, mi ennek a szükséget érezzük, de azt hiszem, hogy alapvetően eh, egyformán látunk azért egy, ügy, ez ügyben. Merci, président. Donc... Claude Roland. Köszönöm szépen, eh, elnök úr. Köszönöm a kollégának az elvégzett munkáért. Lesz még bőven dolga, úgy érzem. Mi mindent megteszünk annak érdekében, eh, hogy egy olyan jelentés készüljön, amely konszenzuson alapul, amely komoly, eh, ezért a néppárt eh, részéről több módosító indítványt is készítettünk, most ezeket nem fogom egyenként felsorolni, egyébként ezt pont vele együtt végeztük el. Alapvetően azt kell eldönteni, hogy mik a legfontosabb eszközök, Ugyanakkor arra is oda kell figyelni, hogy egy ilyen eszköz nehogy visszafelesüljön el, nehogy az ellenkező eredményt érjük el, mint ahogy azt szerettük volna. Külön örülök annak, hogy a hatályt ki tudtuk terjeszteni, hiszen az energia költségeken túlmenően más rezsiköltségek is vannak, például a telefon, az egészségügyi költségek, és így tovább, és így tovább. Örülök, hogy így tehát több mindenre kiterjed majd a, a, ez a jelentés. Miért olyan fontos, hogy konszenzus érjünk el? Nem a konszenzus lárpúrlár keresése célunk, nem, hanem a hatékonyan és kell mindenképpen valahogy kommunikálni az Európai Bizottság és a tanács felé is, hiszen csak így érhetünk el eredményt pont egy ilyen kulcsfontosságú kérdésben, ez elengedhetetlen. Köszönöm szépen. Juta Steinruck, Pét- Mia Petra Kumpula Nátri nevében fog szólni. Köszönöm szépen, Mia Petra nem tud ma eljönni, és megkért, hogy köszönje meg az előadó munkáját a szociáldemokraták támogatják, hogy mindenkinek legyen minimális bevétele, amely megfelelő életminőséget, életkörülményeket biztosít neki, és az szociális szegénység és kirekesztés elleni harcot támogatjuk, ezért néhány módosítót is benyújtottunk. Az, és nem csak azok a azok az emberekről van szó, akiknek nincs munkájuk, hanem azokról, azoknak a száma is nagyon növekszik most, akik a munka, akiknek van munkájuk, és ennek ellenére nem tudnak megélni a jövedelmükből. A, aztán itt vannak a nyugdíja, nyugdíjasok, a diákok, az önálló munka, tehát az, az, a az önálló munkavégzést végzők, és ugye nagyon sokan egyszerűen energiaszegénységgel küzdenek, ezért az energiaszegénység leküzdése, főleg energiahatékonysági intézkedések segítségével nagyon fontos feladatunk. És ehhez az energiaszegénység leküzdéséhez valóban Európai Uniós keret kell. A túlságosan nagy gázfűtés számlák nem vezethetnek ahhoz, hogy valakinek el kell döntenie, hogy fűtsön, vagy inkább egyen. A legjobban bevált gyakorlatokat kell itt ezeket a nemzeti szinten összegyűjteni és alkalmazni. És jelentéstevő, valamint a hozzászólók is mondták, hogy a szociális lakásbiztosítás is úgy kell, hogy működjön, hogy senkinek ke, ne kelljen hajléktalanná válni. Egy hatékony szociálpolitikának tehát ez is eszköze, és mindenképpen az energiaszegénység elleni küzdelem is fontos célunk. Köszönöm szépen, Árnek Gerike Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm szépen a jelentéstevő munkáját. A, a, az európai hozzáadott érték az jelenti, hogyha ne, az, az, jó lenne, hogyha azt jelenteni, hogy nem csak beszélünk róla, hanem ebből mindenki profitálni is tud, az emberek is és a vállalatok is. Minden esetre a családok, családokat semmiképpen nem terheljük meg, terhelhetjük meg szükségtelen költségekkel, a bürokráciát le kell építeni. A szegénység a családoknál nem csak a kiadások magassága miatt jöhet létre, nálunk a gyermekek szegénysége a jövedelem kiesésekből is származhat, és minél több gyermek van, annál, több, annál nagyobb a probléma. A legnagyobb Európa, a legtöbb tagállam nem vállal felelősséget azért, hogy ezzel ellen valamit tegyen. Nálunk nagyon, sokan, nagyon sokat harcolunk, a mi pártunk hazánkban nagyon sokat harcol azért, hogy magáért a nevelésért fizetésben részesülhessen a szülő, hiszen a, a, azzal a társadalom fejlődéséhez járul hozzá. Remélem, hogy ezekről a témákról a jelen, jelen, jelentés kereteiben, jelentéstevővel nagyon jó vitát tudunk majd folytatni. Köszönöm. Köszönöm szépen. Endike Kávé szó. Gracias, señor presidente. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen ezt a délutáni tanácskozást, és köszönöm szépen az előadónak a kiváló munkát. Nagyon sok a módosító, amit kapott, és hogy röviden szóljak, a kompromisszumokra várunk, és az ALDE ötletei, elképzelései nagyjából azon a vonalon mozognak, hogy a szegénység fogalmát bővítsük ki. Ez a szociális politikák célpontja kell, hogy legyen. Most nem a gazdaságpolitikáról akarok beszélni. Itt van a szegénység most, ez nem egy jövőbeli probléma, a szociálpolitikának erre kell választ adnia. A szegénység az energetika területén is megjelenik, de sok más arca is van, sok más tényezője. Például a lakhatására, vagy az oktatására költsége. Tehát sok mindennek ki lehetne egészíteni ezt a kérdéskört. E, például beszélhetnénk az alapjövedelemről, és amikor szegény emberekkel beszélek, mindig azt mondják, hogy mindig megosztják a szegénységet, beszélnek a gyerekek szegénységről, az élelmiszerre ellátásban adódó szegénységről, de végül szegénységről van szó, nem kell ezt is felszeretelni. Ebben az értelemben nagyon érdekes ötleteket hallunk, de elsősorban az az elképzelés kell, hogy uralkodjon, hogy a szegénység nem csak energetikai probléma, hanem egy globálisabb megközelítésben kell ezt kezelni. Például eh, az eh, minimum jövedelem eh, megfogalmazásában. A kompromisszumok vitájában bizonyára még beszélhetünk erről a kérdésről. Köszönöm. Köszönöm szépen a bizottság képviselőjének, Krisztof Mársál Dombrának is megadom a szót, ha szeretne szólni. Ez volt, gewünscht. Igen, szeretne. Igen, köszönöm, itt vagyok. Az Európai Bizottság köszöni mindenkinek eh, az elmondottakat. A közelmúltban egy, egy, egy közleményben a legfrissebb közleményezésekről beszéltünk. A szociális jogok európai pillére, a szociális, vagy a társadalmi igazságosság eh, nagyobb mértékű figyelembevétele a gazdasági kiigazítási programokban. Alapvetően ezek a fontos szempontok. Dankeschön, das war einer der schnellsten Köszönöm szépen, eh, köszönöm szépen ezt a gyors eh, eh, vitát, köszönöm, hogy végezni tudtunk a napirendi pontokkal. Még egyszer elmondom, hogy fél hétkor a harmadik emeleti étteremben tartunk egy kis koktélpartit, mindenki, aki el tud jönni, nagyon mindenkit nagyon szívesen látunk. Most pedig, aki a koordinátorok ülésén nem fog részt venni, az kérem, hogy minél előbb hagyja el a termet. A titkárság átadta a, nekem a programot hát nem tudom, hogy hogy fogjuk megoldani a, ennek a nagyon hosszú programnak, illetve nap, napirendnek a megtárgyalását is, de igyekezni fogunk. Aki nem fog már részt venni a koktélpartin, annak pedig nagyon-nagyon boldog karácsonyt és boldog új évet kívánok, és és nagyon, szeretett, nagyon sok szeretettel látom őket ismét január 11-én az első szakbizottság ülésem.